uraim, megnyitom az ülést. Az első napirendi pont a Dán elnökség áttekintése, a tanács és bizottság nyilatkozatai. Szeretném üdvözölni a Dán miniszter.